Kollégák, akkor most elérkeztünk a szavazáshoz, és először is Speroni úr jelentéséről fogunk szavazni, aki azt hiszem, hogy beszélni is szeretne. No. Apparently not. Úgy tűnik mégsem. Me, me, me. Therefore I will put the report akkor szavazásra bocsátom. Golnis úr! <laughs> Madame, Madame, vous le savez, puisque vous avez... Euh... Asszonyom, önt az Európai Bíróság már dezavuálta egy ügyben, eh, amely az Európai Bíróságon zajlott eh, le, és remélem, hogy Brock úr pénzügyi eh, problémáit eh, ugyanolyan módon kezelik majd, mint eh, a annak a kisebbségnek az ügyeit, amelyhez én is tartozom. Sajnálatos módon a mentességi rendszerünk pártos módon alakul itt az Európai Parlamentben, és remélem, hogy ezt majd felülvizsgálja a parlament. Nos, mondja az elnök, akkor Speroni úr jelentéséről fogunk szavazni. Speroni úr most már itt van, ön kap akkor szót. Köszönöm, elnök asszony. úgy tudtam, hogy 12-25-kor kezdődik a szavazás. Nos, egy számot mondanék csak, illetve szeretnék tisztázni. A magyarázó szövegben 2900 euró szám szerepel, valójában rossz az a szám, mert 3300 euróról van szó. Köszönöm, akkor szavazunk. Ki van mellette, ellene, tartózkodók, akkor ezt elfogadtuk. Köszönöm, Speroni úr. Most pedig Sáldemőze asszony jelentése következik általános termékbiztonság és piacfelügyelet, név szerinti szavazás, egységes, egy szavazás lesz, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. Ezt elég egyértelműen elfogadtuk. Gratulálok a raportőrnek. A következő napi rendi pont Rivázi asszony jelentése a HN1, H1N1 influenza kezelése. Megint egy szavazás következik mellette, ellene tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. A következő napi rendi pont eh, Ayala Sender asszony jelentése az Európai Számbevőszék egy tagjának kinevezése. Harald Vögerbauer úrról van szó. Elektronikus szavazás következik. Eh, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. és ezt a kinevezést akkor támogatjuk, elfogadtuk, köszönjük a raportőr munkáját. Következő napi rendi pont, illetve szavazás Rivellini asszony eh, úr eh, jelentése a Földközi Tengeri Általános Halászati Bizottságról szóló megállapodás hatája alá tartozó terület. 39 eh, módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es módosító, két részben szavazunk róla, az első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész eh, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és ezt is akkor elfogadtuk. A 48-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 49-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 57-es módosító mellett, 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es módosító, elnézést, és most pedig az egész anyagról szavazunk eh, név szerint, eh, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, most pedig eh, a jogalkotási eh, javaslatról erről szavazunk név szerint, és eh, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Zárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Akkor gratulálunk az előadónak. Most következik Podivata asszony jelentése innovatív finanszírozás globális és európai szinten és úgy tudom, hogy Gozez úr az egyes módosító előtt szót kér. Köszönöm, elnök asszony! A Podimata jelentés felvetett sor fontos kérdést a finanszírozás és az innováció terén, de én sajnálatosan láttam, hogy itt bizonyos zavar van, és az SD frakciótól kérem, hogy az alternatív indítványt vonják vissza a közös kidolgozás jegyében. Másodszorban sajnálom, hogy itt ellenkezés van a pénzügyi adóval kapcsolatosan, és két módosító indítvány van, amely nagyon hasonlít egymásra. És sajnálom, hogy így a parlament nem tud egyhangúan megnyilatkozni az adó bevezetése mellett, pedig ennek kihatása van az európai versenyképességre. Köszönöm. Schulz úr is szót kér. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, én a Gozesz kollégának azt mondom, hogy igen, a tervezettel kapcsolatban az alternatív javaslatot visszavonjuk. Én ajánlottam ezt a frakciónak, hogy tegyük ezt egyszerű oknál fogva. Ugyanis a 120 kollega a az összes frakcióból, akik ezt aláírták, ez a szám azt mutatja, hogy itt nem szocialista, vagy konzervatív, vagy néppárti javaslatról van szó a pénzügyi adók tekintetében, vagy nem zöld javaslatról, hanem egyszerűen arról van szó, hogy legyen egy intézményes javaslatunk, egy intézményes jelzést tudjunk adni arra vonatkozóan, hogy az Európai Parlament frakciókon átnyúlóan igenis képes arra, hogy kimondja, hogy azt szeretnénk, hogy a magángazdasági szektor járuljon hozzá a válság terheinek viseléséhez. Ez nem szó szocialista, meg néppárti ügy, hanem ez a közös akaratunk, és hogyha ezt ma, mint intézmény kifejezésre tudjuk jutatni, akkor ez egy nagy siker számunkra, az Európai Parlament számára, éppen ezért visszavonjuk ezt az indítványt. Mrs. Kratza, Kratza asszony is szót kért. Χθε στην Ολομέλεια κάναμε και μια άλλη Tegnap a plenáris ülésen még más javaslatot tettünk az Európai Néppárt nevében, tehát jó lenne, ha tisztázni, hogy most akkor ez egy kompromisszum, ami azt jelenti, hogy a támogatást akarjuk kifejezésre jutatni. Tegnap is szó esett a kérdésről a vita során, és hát akkor várjuk, hogy hogyan tudjuk a pozitív üzenetet megfogalmazni egy kompromisszum keretében. Nos, szerintem pedig menjünk tovább a szavazás. Ö, első dolog, legfontosabb dolog, hogy visszavonták a szocialisták a javaslatot, úgy szavazunk, ahogy terveztük eredetileg. A kettes módosítóról tudunk szavazni először név szerint. Kettes módosító géppel megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, és ez azt jelenti, hogy elfogadtuk ezt a módosítót. Nos, akkor az egyes bekezdések következnek. 20-as bekezdés, megint csak géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. You're voted. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Az eredmény az, hogy elfogadtuk ezt a bekezdést. 32-es bekezdésről részenként szavazunk, mind a két részről géppel, az első részről most megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk az első részt. Második rész következik, a 32-es bekezdés második része. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és ezt is elfogadtuk. 36-os bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 39-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodók. Szerintem ez szoros, tehát gépi ellenőrzést tartunk a 40-es bekezdésről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást és akkor ezt elfogadtuk. 42-es bekezdés mellette ellene tartózkodók el... Hát, nézzük meg ezt is. Akkor ezt is géppel ellenőrizzük. 42-es bekezdés. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és ezt elutasította a többség. 65-ös bekezdés, megint név szerint géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Az egész indítványról szavazunk, elektronikusan megnyitom. Lezárom. és ezt elfogadtuk. Gratulálunk a raportőrnek. Következő Napirendi pont Esztrel asszony jelentése az egészségterén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése. Auken asszony szeretne hozzászólni. Øh, det her er specielt til øh, danskerne. Øh, I oversættelsen, i den danske oversættelse... A dán fordításban az equitable kifejezést rosszul fordították, ugyanis ez azt jelenti, hogy azonos fajtájú. Na most ezt mindenképpen megfelelően kell alkalmazni ezt a szót. Most nem tudom, hogy a svédeknél is fennáll-e ugyanez a probléma. Tehát mindenképpen gondoskodni kell a helyes fordításról a Dán változatban. Köszönjük Auken asszonynak. Akkor szavazunk, négyes bekezdés, két részről szavazunk, két részben szavazunk erről, első részről most géppel, elnézést, nem, készfenntartással mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második részről szavazunk géppel, most megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és elfogadtuk a második részét a négyes bekezdésnek. Ötös bekezdés, két részben szavazunk erről, az elnököt kiavítják. Úgy tűnik, hogy három részben szavazunk erről, az első részről az első részről. Rossz forgatókönyvet kaptam. Az első részről készfenntartással mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk. Második részről most szavazunk géppel, megnyitom. Szavaztak, ugye? Akkor lezárom. És ezt elfogadtuk. A harmadik rész Megint csak géppel. Megnyitom. Mindenki szavazott. Akkor lezárom. Ezt is elfogadtuk. Hatos bekezdés két részben. Megint csak géppel. Megnyitom az első részről a szavazást. Lezárom. ezt is elfogadtuk. Második rész, készfenntartás mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hetes bekezdés géppel név szerint megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom, és ezt elfogadtuk. Nyolcas bekezdés, két részben szavazunk géppel, mellette, tehát az első rész mellett készfenntartásos szavazás van ellene, tartózkodók, második részről szavazunk géppel, megnyitom, lezárom, és ezt elfogadtuk. Kilences bekezdés név szerint megnyitom. Mindenki szavazott lezárom, és ezt is elfogadtuk. 22-es bekezdés, két részben szavazunk erről mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodók, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 24-es bekezdés géppel megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom. és ezt elfogadtuk. 25-ös bekezdés két részben, név szerint első rész, megnyitom, lezárom, és ezt elfogadtuk. Második rész, megnyitom, mindenki szavazott, akkor lezárom. Ezt is elfogadtuk. 26-os bekezdés mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as bekezdés géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 29-es bekezdés Két részben szavazunk géppel, első rész megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Akkor most megnyitom a második részéről a szavazást, 29-es bekezdés. Lezárom. Ezt viszont elutasítottuk. 36-os bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, kérték, akkor az első részét a 37-es bekezdésnek ellenőrző szavazás alá vetjük, tehát első része a 37-es bekezdésnek. Lezárom a szavazást, és ezt tényleg elfogadtuk. 53-as két részben szavazunk. Az első rész készfetartással, mellette, ellene, tartózkodók. Ez megint csak szoros eredmény, tehát ezt géppel ellenőrizzük. Az 53-as első részét megnyitom, mindenki szavazott, akkor lezárom. És ezt elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazás következik, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. ezt elfogadtuk. 56-os bekezdés, géppel szavazunk, megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 57-es bekezdés, két részben e- mellette, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második részről géppel szavazunk név szerint, megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom és ezt akkor elfogadtuk. 64-es bekezdés következik első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 75-ös bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 77-es bekezdés, géppel szavazunk, név szerint megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. D. Preambulum bekezdés, géppel név szerint megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. G preambulum bekezdés. Megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. H preambulum bekezdés. Géppel név szerint megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk. I preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Ó, preambulum bekezdés. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. AA preambulum bekezdés két részben. Az első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második Név szerint megnyitom, lezárom. Ezt is elfogadtuk. Az AD preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalási indítványról szavazunk. Megnyitom a szavazást név szerint. Lezárom. és akkor ezt elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Most pedig Zsoli asszony jelentése együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén. Most állásfoglalási javaslatról fogunk szavazni. Tízes bekezdéssel kezdjük. Két részben szavazunk az első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, a 12-es bekezdés mellette ellene tartózkodók. Ez szoros, nézzük meg géppel, tehát a 12-es bekezdésről géppel szavazunk. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. akkor küldünk önhöz egy szerelőt, nem működik a gépe, 15-ös bekezdésről két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tar- tartózkodók ezt megint csak megnézzük géppel, a 15-ös bekezdés második részét. Lezárom a szavazást. And that is adopted. Elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás, ez nagyon szoros. A 19-es bekezdést ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 20-as bekezdés két részben, részenkénti első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as Beck első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, ellenőrizzük a második részt, ha 33-asnál lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Örömmel ellenőrzöm, egyes módosítás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-es bekezdés részenkénti, három részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részét a 39-esnek. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva harmadik rész a 39-nek mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük a 61-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 66-os részenkénti két részben első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68-as két részben mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. G. Preambulum mellette, ellene, tartózkodás nagyon szoros, akkor a G-t eh, ellenőrizzük, Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. A H preambulum bekezdés az eredeti szöveg, tehát eh, elfogadva, nem módosítás. H preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás nem volt világos, H ellenőrizzük elektronikusan, lezárom a szavazást. elfogadva, bocsánat, elutasítva, mondja az elnök asszony. még mindig ébren vannak. Az egész állásfoglalás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig Papasztamkosz úr jelentése, mezőgazdaság és nemzetközi kereskedelem jelentés, hármas bekezdés részenkénti, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, hetes bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, tízes részenkénti, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es részenkénti három részben első mellette ellene tartózkodás elfogadva, második mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ha kívánják, ellenőrző második rész második részről géppel szavazunk, lezárom. Elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás. Nem volt világos, ellenőrizzük a másod, ö, harmadik részt. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es részenkénti, bocsánat, 13-as részenkénti, két részben, első mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a második részt, 14-es bekezdés, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva. 16-os két részben Első mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Másik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es két részben első mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es két részben első mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 30-as két részben első mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 33-as két részben első mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es két részben mellette elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es részenkénti kettőben első mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as népszerinti, megnyitom a népszerinti szavazást. Mindenki szavazott, és lezárom a szavazást. Elutasítva. 45-ös két részben e, első mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva második, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 47-es részenkénti 7 részben. Valakit majd segít. Első rész elfogadva, második mellette ellene tartózkodás elfogadva, harmadik mellette ellene tartózkodás elfogadva, a negyedik mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. De ezt az ötödik részt a 47-es esetében ellenőrizzük. Mindenki szavazott, most lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatodik rész mellette ellene tartózkodás ez nagyon szoros volt, géppel ellenőrizzük, 6-os rész, 47-es bekezdés. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetedik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as két részben első mellette ellene tartózkodást elfogadva, másik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es két részben, első mellette ellene tartózkodás elfogadva, második mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy ezt ellenőrizni kell a második részét a 49-esnek. Neki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 51-es bekezdés két részben, első mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, második, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 52-es három részben, első mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A második mellette ellene tartózkodás elfogadva. A harmadik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as, itt ellenőrzést kértek, akkor géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, kérem. 54-es bek. Lezárom a szavazást. elfogadva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 58-as két részben első mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A preambulum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most az egész indítvány egészében mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő Heusling úr jelentése az uniós fehérje deficitről és a megoldásról. Heusling előadó úr szeretne hozzászólni. Frau Präsidentin, meine sehr Elnök asszony, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, a jelentésben arról van szó, hogy az Európai Unióban ö, meg kell szüntetni a fehérje deficitet oly módon, hogy a fehérje termelést támogatjuk. Itt nem arról van szó, hogy vitát folytassunk a nulla toleranciáról, nem is az a lényeg, hogy a jelentésben a génmódosított szója importját megkönnyítsük. Úgyhogy kérem, hogy a 3 és a 9-es pont ellen szavazzanak, mert ez teljesen megváltoztatná a jelentésnek a jellegét. Ha ezt elfogadják, akkor a nevemet vissza kell vonnom a jelentés alól. Köszönöm. Thank you. We will now move to the... Köszönöm, most pedig szavazunk. Kettes név szerinti, megnyitom, kettes bekezdés. Lezárom. Elfogadva a hármas bekezdés, név szerinti, megnyitom. Lezárom. Elfogadva ötös bekezdés, név szerinti, megnyitom. Lezárom. Elfogadva hetes, megnyitom név szerinti. Lezárom. Elfogadva. Kilences, név szerinti, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Ötös bekezdés két részben Név szerinti első megnyitom. Lezárom. Első rész elfogadva. Második rész megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 11-es név szerinti megnyitom. Lezárom. Elfogadva 14-es bekezdés név szerinti megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 15-ös három részben név szerinti első rész megnyitom. Lezárom. Első rész elfogadva, második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harmadik rész elfogadva. 16-os név szerinti megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva a nyolcas tartózkodás. Ezt ellenőrzöm, a nyolcas citation. Lezárom a szavazást. Elfogadva C preambuló bekezdés részenként első rész elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. E mellette ellene tartózkodás elfogadva. H preambuló első rész ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Második része a H preambulum bekezdésnek. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Mellette ellene tartózkodás, az I-ről van szó, mellette ellene tartózkodás elfogadva. K név szerinti, megnyitom, lezárom, elfogadva. P preambulum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Q két részben első mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. T. Pramlom elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. X. Név szerinti megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Z mellette ellene tartózkodás elfogadva. A1 név szerinti preambuló bekezdés, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Most az egész indítvány mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az előadó szeretne hozzászólni. Igen, minek utána a szavazás ilyen eredményt hozott, hogy a jelentés módosult, kérem, hogy a nevemet töröljék a jelentésből. Szeretném ezt így visszaadni, mármint a nevemet a jelentés mellől. Köszönöm szépen a kérését, feljegyeztük. És a következő pont a Nedelcseva jelentés a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségről 20-as cikk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 23-as két részben első mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellenőrizzük a 27-es második részét, megtesszük, megnyitom a szavazást. Le is zárom. És tényleg elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodás szeretném ellenőrizni, tehát a 31-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg a második részt a 34-esnél. Megnyitom, illetve le is zárom a szavazást. És el is fogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es három részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Tehát az 52-es második részét ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Akkor jöjjön az 52-es harmadik része mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 53-as három részben szintén első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás. Ez nagyon szorosnak tűnik. Második részt ellenőrizzük. Megnyitom, illetve le is zárom a szavazást. És akkor lássuk, elfogadtuk harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás ez is nagyon szoros eredmény. Ellenőrizzük az 55-ös második részéről szavazunk. Lezárom a szavazást.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 tartózkodás. Megnézzük a második részt. 60-asról van szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész, 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, megnézzük, második rész, 61-esről beszélünk tehát. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os. Azt hiszem van szóbeli módosító Szilvesztri úr részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 66-os pontban arról van szó, hogy a nőknek dönteni kell tudniuk az abortuszról, a védekezésről. Ez egy szóbeli indít jogosítvány, és ezt hozzá kell tenni a szöveghez, de elismerjük azt is, hogy hogy az élethez való jogot alkalmazni kell, de a nőket nem szabad üldözni, hanem megfelelő támogatást kell, hogy kapjanak, hogy azokat az okokat meg tudják szüntetni, amelyek az abortuszhoz vezettek. Ez a szóbeli módosító a nő szabadságát van hivatva növelni, hogy kimondjuk azt, hogy az abortusz az se nem, születésszabály, nem születésszabályozási eszköz. Köszönöm szépen. Van -e egyéb módosító? Van -e ellenvetés a szóbelivel kapcsolatban? E, akkor erről nem tudunk szavazni, mert ellenezték sokan. Back to paragraph 66. 66-os bekezdés. E, három részben. Első rész mellette ellene tartózkodók. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. A második részről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Megnézzük. Szavaztunk mindannyian, tehát második részről van szó, 66-os második részéről. Lezárom a szavazást. És akkor lássuk az eredményt. Elfogadtuk a harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ha kívánják, ellenőrizhetjük a harmadik részt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ú, preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor egyben szavazunk az indítványról mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ellenőriznünk kell akkor tehát ez az állásfoglalási indítvány szerepel a szavazólistán. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Az utolsó jelentés, amiről szavazunk, Plam asszony jelentése a nők szegénységéről, és a nyolcas ról szavazunk két részben, első rész mellette, e, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt megnézzük. Tehát a 15-ösről beszélünk, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. és ezt elutasítottuk. 16-os két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás, ezt is megnézzük, a 16-os második részét. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, megnézzük. Tehát 34-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 38-as négy részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk harmadik rész. Megnézzük a második részt, tehát a 38-as második részét, megnyitom a szavazást, most meg lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30, 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, Megnézzük. Tehát a 43-as harmadik részét ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös három részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50 két részben, első rész mellette, második rész, ö, bocsánat, össze-vissza mondtam. Bocsánat, nézzék el, nekem csak fáradok, úgyhogy gondolom önök is. Tehát az 50-es első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, most jön a második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 57-es mellette, 56-os el, ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette tartózkodás elutasítottuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 77-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész az okafogyott. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Az e preambulum bekezdés ellene, tartózkodás, elutasítottuk. En mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, és akkor most egyben szavazunk az állásfoglalás indítvány mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. és akkor most következnek a szavazatmagyarázatok. Oh. Angelis on the Schademoser report. Sáldemőze jelentésről, Angelis.